Good afternoon, colleagues. Oh. Jó napot kívánok! Mindenkit üdvözlök, megkérem, hogy foglaljanak helyet. Elkezdjük az ülést. Mindenkit üdvözlök a nyári szünet után a parlamentben. Nagyon sok a munkánk. Itt a szakbizottságunkban ahol nagyon sűrű a napirendünk, időn kevés, de el kell kezdenünk dolgozni. A napirendet úgy gondolom elfogadjuk, igen. És elfogadjuk az előző ülések jegyzőkönyvét is. Köszönöm szépen, most van néhány közleményem. Az első. About uh, uh, commission. A egy rendelet, amely a technikai standardekkel foglalkozik a 2014 per 36 EU. Ennek az alapja az, hogy a bizottság felhatalmazást kap, hogy a pénzintézetek és befektetési cégekre vonatkozó felügyelettel, főleg a 41-es szakasz 36, 38 és 39-es foglalkozzon, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében ez delegált jogi aktus. Tehát mi a határidő kiterjesztését kértük, október 21 éig Ezen kívül a koordinátorok ülésén beszélünk, tehát nagyon sokat beszéltünk erről a felhatalmazáson alapuló jogi aktusról. Szeptember 22-23-án beszéljük meg teljes részletességében, és 30 30 a elutasítás határideje. Tehát már a tagok értesítést kaptak az elutasítás határidejéről. Akkor a gazdasági párbeszédre térek át, és pedig július 22-én a portugál pénzügyminiszter Albuquerque úr is részt vesz majd a gazdasági párbeszédben. Az pedig az ECON december másodikai ülésén lesz. Franciaország lemondta a gazdasági párbeszédet. Most kapcsolatba léptünk a francia pénzügyminiszterrel, és ősszel szeretnénk ezt a gazdasági párbeszédet megszervezni Franciaország részvételével, de Franciaország még nem jelzett vissza. Végezetül pedig értesíteném a tagokat, hogy a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a szakbizottságunk folytatja a, vég, a be nem fejezett ügyeket, a szakbizottságok elnökének, konf, eh, konferenciának elnökét Tájékoztatom erről júliusban, megalapodtak a koordinátorok a anyagok frakció közötti elosztásról. A piaci alapok, az SST, a benchmarkokat, az ALDE kapja, az átláthatóságról való jelentést, és ezt, ezt is az S&D kapja, a strukturális intézkedések az új hitelintézetek tekintetében a néppánthoz megy, a korengedményes nyugdíjjal való anyagokat a néppárt. Foreign direct investment. A zöldek kapják meg a közvetlen külföldi betetésekkel foglalkozó anyagot. A tanács rendelete a szankciókról az ECR-ré, egy tanácsi rendeletre való javaslat, amely a statisztikai információkra vonatkozik. A 2015-ös általános költségvetés az ALDE, saját források ALDE, a szociális csúcs a GUE, a 30 6 per 2006-os irány, ö, rendelet módosítása, ezen kívül a 2003-33-as, itt az SND felelős az európai szemeszter, 2014 az Aldéjé, a Európai Központi Bank éves jelentése az ALDE, a verseny, az ECR, az adó az SST, a gazdasági kormányzási keret az SND, a TTIP, a elnökök és a koordinátorok között lesz. So that's all. Ez minden. Most pedig eh, elkezdhetjük a negyedik ponttal. A negyedik napi rendi pont pedig az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése. Nils Torvalds a jelentéskészítő, és át is adom neki a szót. Elnézést, elnök úr, én fogok beszélni Torvalds úr helyett. So, um, Mr. Torvalds cannot be here this afternoon because... Nem tud itt lenni ma délután, mert egy jelentést kell bemutatnia a Költségvetési Szakbizottságban, amely az ő fő bizottsága. Úgyhogy röviden összefoglalnám az álláspontját. Először is a jelentéstevő szeretné figyelmeztetni, felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament támogatta az ESA felügyeleti szervek létrehozását, Fontos, hogy uniós szinten a felügyeletet erősítsük, ezért nagyon örül annak, Torvald úr, hogy a legtöbb frakció egyetért azzal, hogy ez egy súlyos kérdés, fontos kérdés. Ugyanakkor a korábbi 2013-as költségvetésükhöz képest történő csökkentés nem megengedhető. Úgy gondoljuk, hogy ezek a hatóságok teljes mértékben fontos szerepet játszanak a pénzügyi piacok szabályozásában, a gazdasági kilávalás biztosításában, a foglalkoztatás és a növekedés előidézésében, elősegítésében és a lendők válságok megelőzésében a pénzügyi szektorban. E, ezért jelentéstevő kifejezte az óhaját, hogy a költségvetés főbb számait a hatóságok által javasolt számokat felül tudjuk írni, módosítani tudjuk. Meggyőződés, hogy a jelenlegi finanszírozási megoldások egy vegyes finanszírozás jelentenek, amelyik nem eléggé rugalmas, nagyon sok administratív terhet teremt, és ráadásul a, ezeknek a hatóságoknak a függetlenségét is kockáztatja. Felszólítja a bizottságot, hogy új finanszírozási rendszerre tegyen javaslatot 2017-ig, egy olyan rendszerre, amely kizárólag a piaci részvevők által fizetett díjakon alapul, vagy pedig eh, ehhez esetleg külön költségvetésből egy kiegészítő a költségvetésből, az általános költségvetésből. Szeretnénk köszönetet mondani a különböző frakciók árnyékjelentéstevőinek nagyon konstruktív építő jellegű munkát végeztek. Köszönjük szépen! Sorry. Now I will give the floor to Köszönöm szépen, akkor most megkapják az árnyék jelentéstevők a szót a néppártól. Ivana Maletics következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! A mi célunk az az, hogy mindenféle költségvetési kötelezettséget figyelembe vegyünk, a fejlesztést, a megvalósítást, a bankunió, monetáris unió, európai szemeszter, stratégiák, és így tovább. A jelentéstevő már rámutatott arra, hogy mennyire fontos az ügynökségek szerepe, és szeretnék beszélni egy kicsit a módosításokról, amelyek három ügynökség költségvetését érinti. Szeretnénk támogatni, hogyha nekik megnövekedne a büdzséjük. A 673-as 6, 7-es, 8-as és 9-es módosítások, amelyek ezt irányozzák elő. Az első három módosításban összesen több pénzről van szó, mint a második két módosítási csomagban, de igazából a az ügynöksége kommunikációja és a munkatársaik számának növekedése miatt racionalizálniuk kellett, és máshonnan kellett átcsoportosítaniuk pénzüket. Egészen egyszerűen nem jutott már pénz kutatásra, képzésekre, és így tovább, amire pedig szükség van a jobb működéshez fényében. Nem lehet állandóan növelni a személyek számát, hanem ugyanakkor minőségi munkahelyeket kell teremteni, tehát éppen ezért úgy gondoljuk, hogy miután megnövekedett a létszám ezekben, ebben a három ügynökségben magasabb költségvetésre is szükség van. Aztán vannak még olyan módosítások, a 6715-ös, amely kommunikációs büdzsére vonatkozik. Mi nem gondoljuk, hogy itt szükség lenne erre a növekedésre, azért, mert részben minél hamarabb meg kellene valósítani bizottsági szinten mindezt, és a bizottság nem vállalhat új kötelezettségeket, mert attól az egész folyamat le fog lassulni. Másodszorban pedig a parlament és a bizottság kapcsolatáról is van itt szó, ugyanis mi úgy gondoljuk, hogy amennyiben aggodalmaink vannak a megfelelő működés tekintetében, akkor először itt a parlamentben kellene meghallgatást szerveznünk, és megnézni azt, hogy pontosan milyen tevékenykészségeket is végeztek, és amennyiben nem vagyunk elégedettek, akkor a tartalékot arra kellene felhasználni, hogy a bizottságot rákényszerítsük a jobb működésre. De hogyha nincsen megfelelő kommunikáció, az szerintem nem jó jelzés, és éppen ezért szeretném azt kérni, hogy ezt szavazzuk le, tehát ezt ne szavazzuk meg. És végül engedjék meg azt is, hogy elmagyarázzam, hogy szóbeli módosítást egy, szeretnénk beterjeszteni az egyes kompromisszumhoz. Azt szeretnénk kérni, hogyha a bizottsági értékelés is elismeri, ezt a rövid kis passzust szeretnénk bevezetni a szövegbe, mert úgy gondoljuk, hogy itt egy komoly hatásvizsgálat kell, hogy megelőzze a bizottsági pénzkiutalást, és ezt csak a bizottsági jelentésekből is kiolvashatjuk, amely a három ügynökség munkáját értékelte. Köszönöm. Most az SND következik. Ole Ludvigson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mindenek előtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a nagyon konstruktív, jellegű munkát. Úgy néz ki, hogy nagyon jó anyagunk lesz, amennyiben elfogadásra kerülnek a módosítások is. Itt a felügyeleti hatóság tekintetében egyetértés van, és ez egy világos jel. Abban a tekintetben, hogy nem arról lesz szó, hogy itt csökkentjük a költségvetést. A hatóságoknak egyre nagyobb munkaterhet kell elviselniük, és a következő évek alapján ez a munkateher növekedni fog. Az egyedüli logikus dolog az, hogy ezen a területen növeljük a forrásokat. Tehát a felügyeleti szervek munkáját pénzügyileg is stabilizálni kell Európában amikor megnézzük a megfelelő költségvetési szintet és a források iránti szükségletet, akkor, mint említettem, a felügyeleti szerveknél nem szabad csökkenteni. Itt a hatóságok számaiból is láthatjuk, hogy egy nagyon érzékeny egyensúlyról van szó, amelyet létre kell hozni. Hogyha azokat a számokat elfogadjuk, amelyeket elénk akkor megfelelő, elfogadható, megbízható álláspontunk lesz. Az elkövetkezendő években a felügyeleti hatóságok munkája attól fog függeni, hogy milyen forrásokat kapnak a finanszírozásukra. A nemzeti felügyeleti hatóságok történő együttműködés tekintetében elmondható, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságnak nagyon nehéz több forrást kapni. Tehát ők közvetlenül függenek a nemzeti költségvetéstől. Az európai felügyeleti hatóság előnye viszont az, hogy nem függ a nemzeti forrásoktól, költségvetésektől. Tehát nagyon jó anyagunk van, megnyitjuk az utat, a bizottság pedig olyan irányt mutathat a piac szereplőinek is. De mindenképpen egy kombinált modellt kell létrehozni, amely az, a megfelelő finanszírozással a járulékokat is kiegyensúlyozza. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy az adózás területén is prioritás maradjon az adó kérdése 2020-ig. Tehát nagyon fontos az, hogy a tanács idevágó javaslatait ne fogadjuk el. Hiszen nagyon fontos az, hogy a tanács javaslata, amely itt forráscsökkentésre vonatkozik, ne fogadjuk el. Hát nagyon pozitív folyamatban vagyunk, nagyon jó, pozitív akcióban vagyunk, és később a délután még szót ejtünk róla. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Úle. Az ECR nevében Kate. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid lehettek. Az ECR álláspontja világos. Tehát semmilyen költségvetési forrás növekedést nem támogatunk. Amennyiben egy területet jobban támogatunk, akkor az valahol ki kell egyenlíteni, úgy, hogy megmaradjon az egyensúly a költségvetésben. Ahol a szakbizottságunk érintett, ahogy ezt hallottuk a jelentésből is, ebben a tekintetben nem értek egyet az előadóval. Tehát, hogyha a felügyeleti szervek megvannak, akkor szerintem a nemzeti felügyeleti szervek jobb együttműködésére kell koncentrálnunk, és nem több európai pénzt kellene erre költeni. Olyan felügyeletet kell létrehoznunk, amelyet elfogad a piaci szereplők többsége. Azt látjuk, hogy itt a belső piac áldozatává válhatnak a gazdasági szereplők. Én és az ECR nem tudja támogatni ezt a kompromisszumot általánosan. Tehát, eh, hogy eh, olyan eh, finanszírozási modellt alkalmazunk, amely itt előttünk van. Tehát nem tudjuk a kompromisszumot ebben a formában támogatni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zöldek, Sven. Or I'm a bit surprised because... Kicsit meg vagyok lepve, hiszen igaz, vagy rossz listán van? Udvarias vagyok, abba hagyom. A GUE részéről Viegas úr, elnézést rossz sorrendben. A GUE nevében visszaadom udvariasan Svennek a szót, mert az árnyék jelentéstevőnk nincs itt. Benyújtottuk a módosítóinkat, és nincs további megjegyzésünk. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Udvarias akartam lenni. Nagyon gyors leszek. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Jó kompromisszumokat azonosítottunk, éppen ezért általánosságában támogatjuk itt ezt az orientációt. Tehát ha egyszer meglátogatták Londonban az ügynökségeket, vagy Párizsban, vagy Frankfurtban, és hogyha összehasonlítják azzal, amit jogalkotási dokumentumokban leírtunk, akkor 402 delegált aktus van. Tehát uh, itt megfelelő forrásokra van szükség, hogyha ezeket tényleg végre akarjuk hajtani. Nem tehetjük meg azt, hogy uh, hozunk jogszabályokat, és utána nem adunk az ügynökségeknek pénzt. Tehát szerintem teljesen legitim a forráselosztás. Gazdasági szempontból a költségek pedig ránk hárulnak. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki költséget okoz, akkor ennek, ezeknek a költségeknek egy részét legalább fedezze. Tehát nem akarjuk itt bezárni az ajtót a megoldás előtt, ezzel egyet tudunk, egyet tudunk érteni. De egyetértek, hogy mindig meg kell nézni a, annak a lehetőségét, hogy hol tudunk takarékoskodni. Az EFRAK-kal és az európai European Standard Setterrel is tárgyaltunk, és nagyon hosszú vitánk volt Stolojan úr jelentéséről. Ez a, az eszmecsere még nem zárult le, a vége az volt, hogy csökkentsék a tevékenységű hatáskörét, méretét, de még nem kaptuk meg a liberális jelentéstevőnk hozzájárulását de itt egy szerény csökkentést elképzelhető, de nagyjából egyetértünk az orientációval. Köszönöm. FTT Marco Valli. Yes, it is possible. Lehetséges. Uh, thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevőnek, hogy ezt a dokumentumot létrehozta és világossá tette, hogy a bizottság hová is kíván haladni. London, az Egyesült Királyság, a legnagyobb pénzügyi piac Európában, és fontos az számunkra, hogy megőrizzük a munkahelyeket. Nem tetszik nekünk ez a jelentés, és két okból fogjuk elutasítani részben. Három ö, szabályozó testületnek a túl nagy hatalmat, és ezt a, ezzel a hatalommal vissza fognak élni, és erre a jelentés, árnyékjelentéstevők is ö, emlékeztetnek. Tehát biztos, hogy szükséges lesz az, hogy tovább növeljék majd a staff méretét, illetve a hatáskörök méretét is, hogy ezt a problémát majd később megoldják. Másodrészt Azért nem tetszik nekünk ez a jelentés, mert úgy gondolják, hogy a piaci szereplőknek kellene megfizetniük ezt az árat, már pedig ez tulajdonképpen egy hátsó járaton vagy hátsó bejáraton keresztüli adóztatás. Ez nincsen benne a szerződésekben, és ezért elvi problémáink vannak ezzel. Ez pedig nagyon sok piaci szereplőnek dupla adóztatás fog jelenni, mert már eleve ezek a cégek sokszor kemény adókat fizetnek be. Én nem, tudom, nem hiszem, hogyha az európai hatóságoknak befizetik a kért összegeket, akkor majd csökkenteni fogják az Egyesült Királyságban az ő adóterhüket. Ezt nem hiszem, hogy megvalósítható lenne tehát innentől kedve, kezdve ez dupla adóztatás. És itt elvi problémák is aggasztanak engem. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament, mint például a Halászati Szakbizottságnak kellene az saját munkáját elvégeznie. Miért kellene az egyes ágazatoknak a rájuk eső új jogszabályokat megfizetniük. Ez szerintem nem igazságos. Köszönöm. Vannak még más kollégák, akik kérték a szót. burkap képviselő először is. Köszönöm szépen, elnök úr. Már a múltkori, a szünet előtti ekonülésen javasoltam a 2015-ös költségvetéshez, hogy nagyon kritikusan nézzük. Tehát főleg ami az európai felügyeleti hatóságokra vonatkozik. A bizottság javaslata véleményem szerint nem elégséges, és szerintem nem jövőorientált. Tehát úgynevezett új feladatokkal bíró hatóságokról szóló írásos anyagból kellene megszületni a tetteknek. És nagyon fontos az, hogy például jól képzett munkatársak dolgozzanak a hatóságoknál. A néppárti frakció természetesen ezt szorgalmazni fogja, és számunkra ez nagyon fontos pont. Itt a kommunikációs költségvetés további csökkentését nem támogatjuk, hiszen itt az Európai Valutaunióról, az euróról szóló kommunikációs költségvetésről van szó, és nagyon fontos az, hogy a bizottság most szorgalmazza a növekedési és stabilitási politikát. És nagyon fontos az, hogy kommunikálja az elért sikereket is. Végezetül pedig üdvözlöm, hogy a pénzügyi jogalkotási területen történteket újraértékeli a bizottság. Ez szerintem annak az előfeltétele, hogy ilyen pilóta projektekből kiindulva elhalaszthatjuk az úgynevezett előkészítő jogi aktusokat. Természetesen meg kell vizsgálnunk az érintettek körét. Éppen ezért üdvözlendő, hogy az Európai Parlamenttel, az Európai Parlament kutatószolgálatával egy új független kutatócsapat jött létre, ez nagyon jó. Köszönöm. Köszönöm. Ney Nagyil. Thank you, President, and uh, I'd like... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a árnyék előadóknak, előadóknak munkáját. Most szeretnék szólni az isfs ről Ez egy nagyon lényeges szervezet, két-három éve alakult. És a költségvetése pedig a nemzeti a nemzetállamokba érkezik, ha 40%-uk az EU költségvetéséből. Számos olyan jogalkotási terület van, ahol aktívak voltunk, és az EFS is ide tartozik de ezek az intézmények viszonylag fiatalok, és még nem tudták teljes mértékben felhasználni a költségvetésüket. Tehát nem tudom, hogy megfelelő-e most ilyen növekedést adni a költségvetésükhöz. Augusztus 8-án a bizottság azt mondta, hogy elkötelezte magát amellett, hogy előkészületeket tesz az ESFS munkájának, meg reformálására. Tehát itt költségvetési kényszerek vannak, és szerintem mielőtt politikai döntés születik, vegyük figyelembe, amit a bizottság mondott. Nyolc évig voltam tagja a Költségvetési Bizottságnak, és biztos, hogy nem fogják ezt jó ötletnek tartani amit a bizottság javasol. Nagyon nehéz számokra támogatni ezt az álláspontot. Éppen ezért eh, szeretném, hogyha hitelesek maradna a szakbizottságunk a költségvetési bizottsággal szemben. Tehát nagyon fontos az, hogy eh, olyat kérjünk, amit tényleg támogathat a költségvetési bizottság is. Tehát részben már meg is szoktuk, hogyha egy új szervezet születik, akkor nem tudjuk az embereket csak úgy odavonzani. Mm, ösztönzők kellenek, hogy jó embereket kapjunk megfelelő fizetéssel. Szeretném a bizottságot is megkérdezni, hogy mi most az álláspontja. Látták a jelentést, néhány hetet tettek egy nyilatkozatot is, megváltozott a bizottság álláspontja? A javasolt költségvetés tekintetében. Köszönöm, Werner Langen. Köszönöm szépen. Balc kolléga már utatott, utalt rá, hogy évek óta szeretnénk saját tudományos kapacitásokat felhasználni politikai szándékok objektív kiértékelésére. Szerintem ez nagyon jó. Létrejött egy új osztály, és az új ciklusban pedig rendelkezésünkre áll majd ez az apparátus. Éppen ezért csodálkozom, hogy a 67-es, a 02027-es ismét megjeleníti. Ezen már vitáztunk, hiszen itt a Finance Watch intézményes finanszírozásról van szó. Ez nagy lelkesedéssel fogadtuk el kísérleti projektként 2015-ig. A bizottság a költségvetési javaslatában már a 2015-ös utolsó fizetési periódust is betervezte. Elsősorban a zöldek nyújtottak be módosítókat itt, azt mondják, hogy itt növeljük az eszközöket, tehát a közvetlen kifizetéseket 1,75 millióra, és a kötelezettségvállalásokat ugyanúgy. És a kísérleti projekt végén, 2015 végén az eddigi eszközök 70%-a európai forrásokból származik. Pedig ez egy egyoldalú intézmény, egyoldalú politikai szándékkal jött létre. Itt néven neveznek politikai intézményeket az éves jelentésben. És mivel az indokolásban azt olvassuk, hogy a bizottság szándéka értelmében a meglévő intézkedések foganatosítására kell szállni a megfelelő eszközöket, viszont nekünk saját kapacitásra van szükségünk a parlamentben. Éppen ezért nem támogatom azt, hogy a Finance Watch további forrásokat kapjon, hiszen nem független értékelést kapunk tőle. Valószínűleg nem nyerjük meg a szavazást, de itt ül a Költségvetési Bizottság volt elnöke, Alain Lamassur, és ezeket az érveket a Költségvetési Bizottságban is szeretnénk előadni. Hiszen a különféle költségvetésekben több száz milliót takarítunk meg, és odaadjuk egy intézménynek, amit kísérleti projektként alapítottunk, és most finanszírozzuk addig, amíg csak bírjuk. Köszönöm, Natis Maria. Köszönöm szépen. Szeretnék utalni arra, hogy a 6708-as módosításban a szigetekről van szó. A bizottsági javaslatnak megfelelően a finanszírozást csökkentik tulajdonképpen ninety 99%-kal. Már pedig ez egy jó program volt, itt volt a Pozei sziget, ö, sziget program, 80 milliót kapott tavaly, és a költségvetés végrehajtási, végrehajtásból is azt láthatjuk, hogy megfelelőképpen felhasználták ezt az összeget, és igazából 16 millió eurós befektetésre került sor, de az új javaslatban tulajdonképpen eltűnik ez a program. Tehát itt igazából Görögországot ismét sújtjuk, és a trojka óta Görögország GDP-je 27%-kal csökkent. Tehát próbáljuk meg, szeretnénk, hogyha visszatennénk ezt a 17,8 millió eurót, és így ezt a programot folytathatjuk mert így az égei tengeri kis szigetet tudjuk támogatni, az ottani állattenyésztőket, mezőgazdaságból élőket, és ezek a kis égei tengeri szigetek meg fogják tudni őrizni gazdaságukat. Fontos az, hogy ezt a gondolatot támogassuk, és éppen ezért a módosításomban erről esik szó, kérem, hogy ezt támogassák önök is, ugyanis a kis égei tengeri szigetek és az, ő, és az ott lakó személyek ki kell, hogy lábaljanak a válságból, mert a trojka hatalmas problémát okozott ebben az országban. Köszönöm szépen, ez egy kicsit hosszú volt ez a felszólalás. Köszönöm szépen. Ebben a mostani vitában, amely lehetővé teszi azt, hogy különböző eszközöket teremtsünk a jövő évre vonatkozólag, azon felül, amit Olle kollégánk elmondott, szeretném én is támogatni azt a javaslatot, amely a felügyeleti szerveknek nyújtott megfelelő költségvetési támogatást irányozza elő. Ugyanis úgy gondolom, hogy enélkül ezek működést képtelenné válhatnak. Egy kritikus időszakban vagyunk ezen struktúrák szempontjából, a működésük szempontjából, és fontos azt is látni, hogy szükség van ezeknek az ügynökségeknek a munkájára, és ehhez logisztikai anyagi és emberi erőforrásokat kell biztosítanunk számukra, hiszen az elmúlt évek során a munkánk megvalósításáról van most szó. Mi szerettük volna ezeket a hatóságokat megerősíteni, a korábbi mandátum alatt nagyon sokat dolgoztunk ezen, éppen ezért a szocialista frakció nevében szeretném, hogyha ezt támogatnánk továbbra is. Van egy másik gondolatom is, a pénzügyi normalizációra vonatkozólag, amely még a korábbi ö, ö, Európai Beruházási Banki igazgató nevéhez fűződik. Itt vannak zöld javaslatok, amelyek azt irányozzák elő, hogy a struktúrákban csökkentsük az előirányzatokat. Szerintem ez nem jó, hatásvizsgálatokra van szükség, kísérleti tervekre van szükség, mert ezzel lehet egy olyan tervet útjára indítani, amelyet korábban még nem ismertünk. Fontos tehát az, hogy kísérleti tervet tudjunk útjára indítani, de hogyha ezt nem tesszük meg, akkor nem adunk lehetőséget hiszen a kísérleti tervek pont arra valóak, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az adott terv jó terve, és ha annak bizonyul, akkor általánosítani lehet azt a tervet. Természetesen Langen úrral nem érthetek egyet, ugyanis én úgy gondolom, hogy ez egy olyan struktúra, amely rendkívül hatékony, pont most ebben a nehéz időszakban nem szabad, hogy a pénzvilágnak adjuk át a stafétabotot, hiszen a mi feladatunk az, hogy jogalkotásban tegyünk valamit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egészen röviden csak annyit akartam mondani, hogy már hagyomány itt a szakbizottságunkban, elvitázgatni erről, de az alap tehát ne legyen az a vita alapja, hogy egy teljesen új szereplő lépjen be. Hát itt 300 millió euró kering Brüsszelben ennyit ad ki a pénzügyi lobby. Csak egy kis korrektúrára van szükség itt. Tehát jó, hogy a parlament itt nem saját forrásokra alapítja ezt, de szerintem ne egy ilyen szervezetet finanszírozunk tovább. A bizottság pedig a javaslatot támogatta, éppen ezért kár lenne, mert a bizottság is szeretné itt a további ismereteket, ahogy Langen úr is javasolta. Thank you. Köszönöm szépen. Megadom a szót a bizottságnak. Kérem. Uh, thank, thank you very... Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden szeretnék felszólalni először is az ez a hatóságok témájában. A bizottság nyilvánvalóan egyetért sok uh, képviselő véleményével a tekintetben, hogy milyen fontosak ezek a szervezetek, abszolút kulcsfontosságú szerepet játszanak, ezért megfelelő finanszírozást kell számukra biztosítanunk. Ahogy önök is tudják, az Európai Bizottság idei javaslatát arra alapoztuk, hogy a e, meglévő elfogadott keretekre támaszkodjunk. Mindazonáltal e, nyilván érzékeljük, hogy milyen egyet nem értés e, tapasztalható itt a bizottságban a költségvetési keretek emelése tekintetében hivatkozva a jövő beni finanszírozás kérdésére, úgy gondolom, ahogy korábban már említettük, ez a eh, nemrégiben kibocsátott eh, eh, tanulmányoknak is témát képezte. Nyilván meg fogjuk vizsgálni az eszák finanszírozásnak lehetőségeit, eh, figyelembe véve a költségvetési korlátokat, esetleg más szerkezetben. Természetesen figyelembe kell vennünk az összes felvetődő ötletet, javaslatot, például azt is figyelembe kell vennünk, hogy a szabályozó szerepet ki kell egyensúlyoznunk eh, a tanácsadói szerepel és hát nyilvánvaló ebben az esetben fontos lehet valóban az iparág, az gazdasági szereplők általi finanszírozás kérdése. Szeretnék néhány szót szólni az EFRAG-ról is, és arról, hogy esetleg csökkentsük a költségvetést a bizottsági javaslathoz képest. Ami a nagy jelentést illeti, az új statútum az EFRAG új statútuma nemrégében került elfogadásra, ami azt jelenti, hogy meglehetősen nagy előrehaladásra került sor az idei évben, és most már biztosítanunk kell a bizottság véleménye szerint, hogy az EFRAG rendelkezzék azokkal a forrásokkal, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a statútumát, a küldetését teljesíteni tudja. A jelentés javasolta, hogy az EFRAG bizonyos tevékenységeit függeszte föl, különösen a, a KKV-k vonatkozó témakörökben, és összpontosítson a legfontosabb alapfeladataira. A javaslat azt is ajánlotta, hogy a szervezet irányítását erősítsük meg. Az EFRAG például fontos szerepet kap a szabványok minden tekintetében, minden tekintetben történő ellenőrzésében, nem csak a korábbi szűk értelmezés valósul meg. Lesz egy olyan testület, amely évente nem négyszer, hanem tízszer fog összeülni személyesen a konferencia hívásokon túlmenően. Fontos, hogy itt az európai pénzügyi beszámolási tanácsadói csoport ebben az értelemben e, értelmesebb munkát tudjon végezni a továbbiakban a parlament és a tanács e, egyeztetéseivel e, összhangban. Természetesen fölmerül az a kérdés is, hogy a nemzetközi kapcsolatokat hogy tudjuk fejleszteni a jelenlegi technikai szinten túlmenően, annál mélyebben, ennek lesznek költségei. Ezen kívül az EFRA-nak más területeken is nőnie kell még, amire eddig elmaradt, kapcsolatokat kell szétesítenie a, az egyetemi világgal, a kutatói szférával, e, támogatnia kell, segítenie kell az oktatást. Nem oktatói programokat kell e, folytatniuk, de támogatniuk kell az oktatást. Tehát úgy gondoljuk, hogy nagy előrelépésekre kerül sor e, az a jelentés javaslataival kapcsolatban, azok tekintetében. Azonban fontos változás az, hogy egyrészt ugye egyfajta tevékenységi kör áramvonalasításra kerül sor jelentés értelmében, ugyanakkor új feladatok is felmerülnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót rövid válaszra a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint egy másik szakbizottság előtt kellett megjelennem, ezért nem lett volna túl bölcs, hogyha e, véleményt mondanék olyan e, e, kommentára tekintetében, amelyeket nem hallottam. Teljes mértékben megbízom kollégámban. Röviden persze beszámoltak a vitáról, és úgy gondolom, hogy, hogy ennek eredményeivel magam részéről elégedett vagyok. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ugye a következő nap pedig pont után lesz majd a szavazás, körülbelül 30 perc múlva legkésőbb. Most pedig ráléphetünk a következő napi rendi pontra, ami az ötös napi rendi pont, a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2014 év prioritásainak végrehajtása. Jelentés neve Philip de Bakker. Megadom a szót. Köszönöm, elnök úr. sokan újra megválasztásra kerültek őket, üdvözlöm őket. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos politikai dokumentumról beszélünk az Európai Parlament részéről, amely az egyik legsúlyosabb, jelentősebb vitával kapcsolatban fogalmaz meg megfontolásokat a különböző frakciók közötti viták fényében. A jelentés, amelyet benyújtottam, a jelentés tervezet több témát tárgyal, amelyeket az Európai Bizottság is tárgyal, és szeretném ezeket abban a sorrendben átvenni, amilyen sorrendben ezek korábban a vita különböző ciklusaiban, szakaszaiban megtárgyalásra kerültek. A teljes jelentés mindenki el tudja olvasni, nem fogok mindent elmondani, de néhány fontos vonatkozást szeretnék kiemelni. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, megértenünk azt, hogy az elmúlt néhány évben nagyon nehéz gazdasági és pénzügyi időben a parlament eh, eh, hozzájárult ahhoz, hogy a tagállamok egyfajta gazdasági kormányzási eh, folyamatot vezessenek be. Ezeket a szabályokat úgy gondolom, hogy be kell tartani. Néhány tagállam számára ezeket nagyon nehéz megtartani. Nagyon nehéz biztosítaniuk a megszorítási politika fényében a növekedésbarát fiskális konszolidáció elvét. Mégis úgy gondolom, hogy ez a megalapodás a tagállamokkal együtt került megkérdésre, és úgy gondolom, hogy ezt, és ez nagyon világosan bele is fogjuk jelentésbe, hogy a tagállamoknak maguknak is meg kell mutatniuk, hogy valóban komolyan veszik azt, aminek az elfogadásában jó együtt működtek. Nagyon jó dolog az, hogyha itt Brüsszelben azt mondják, hogy jó, támogatjuk, támogatjuk, azonban egészen más a helyzet, hogyha hazamennek, és két év múlva azt látjuk, hogy ezeknek csak kettő vagy tíz százalékát tartották be, 45 százalékának pedig neki sem fogtak, mert rájöttek időközben, hogy ennek bizony politikai ára van. Másrészt, az egyik fő vita, amely még folyamatban van természetesen ma, az a munkanélküliség, konkrétan a fiatalok munkanélkülisége. Úgy gondolom, hogy konkrétan is jelent, e, e, említenünk kell azt a tényt, hogy ennek a továbbiakban a parlament számára is fontos prioritásnak kell lennie. E, az első megállapításommal legtöbben egyetértenek majd, a második azonban az, hogy mit kell tennünk. A, nyilván e tekintetben politikai vita fog indulni, amely korábban is folyt, a, itt az én javaslatom az ebben a dokumentumban, hogy három módon álljunk neki. Először is tartsuk be a fiskális stabilitásra, a strukturális reformok végrehajtására vonatkozó közösen elfogadott gazdálkodási szabályokat, illetve folytassuk a pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében elkezdett tevékenységeket. Portugália esetében láttuk, hogy a gazdasági, hogy a, hogy a pénzügyi és a banki ágazat még mindig nem tért vissza a biztonságos szintekre, úgyhogy ezt folyamatosan figyelnünk kell, és folyamatosan erősítenünk kell a pénzügyi stabilitást célozó gazdasági irányítási folyamatokat nagyon fontos, hogy a kkv finanszírozása még mindig nem tért vissza arra a szintre, amelyet korábban láttunk. A harmadik oszlop pedig természetesen nem más, mint a beruházás. A beruházásnak azonban masszív politikai alapokra kell épülnie, nem elég az, hogy egyszerűen csak adósságot teremtünk, nem elég az, hogy költünk, hogy költsünk, E, oktatásra, kutatásra, fejlesztésre kell e, masszív alapokon befektetnünk együttműködésben, e, sőt, akár elsősorban a magánszektorra támaszkodva. Látjuk azonban, hogy a magánszektor, a privát, tehát a magángazdaság tulajdonosi struktúrái is jelentősen adósodottak, és ezért kevesebbet fektetnek be a fejlesztésbe. Tehát fontos, hogy a növekedést összetudjuk kötni a foglalkoztatás programjának megadásával. Végül az utolsó pont, amelyet említek a jelentésben, és ezzel be is fejezem, az pedig a demokratikus elszámoltathatóság kérdése. Látjuk, hogy a teljes folyamatban, amelyet a gazdasági irányításról csak eh, eh, kapcsolatban folytatott vitáink kapcsán eh, megtapasztaltunk, bizony továbbra is probléma a demokratikus elszámoltathatóság megvalósítása Nyilván a jelentés nem csak erre a három témára vonatkozik, hanem másra is. Bízom abban, hogy önök közül nagyon sokakkal fogom majd egyeztetni a vita során. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót az árnyék jelentéstevőknek a néppárt részéről. Rozáti képviselőnek. Thank you, thank you, Chairman. Let me start with... Köszönöm szépen. Először is szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani, nagyon jó jelentést készített elő, és nagy részben egyetértek az ő gondolataival azokkal az álláspontokkal, amelyeket ő javasol ebben a jelentésben. Engedje meg, hogy esetleg néhány gondolatra rámutassak, amelyeket a legfontosabbaknak gondolok ebben a jelentésben. Az első ilyen gondolat az arra vonatkozik, hogy hogyan is néz ki a jelenlegi eurózóna beligazdasági tevékenység és az ezzel kapcsolatos jelentés itt igazából a növekedés nagyon gyenge lábakon áll, és nagyon sok a kockázat, főként azzal kapcsolatban, hogy fenntartható-e a jövőre nézve a növekedési ráta. A második gondolatom, amelyben teljes mértékben egyetértek az elmondottakkal, hogy oda kell figyelnünk arra, hogy mennyire fontos a strukturális reformok, mennyire fontosak a strukturális reformok ahhoz, hogy versenyképesebb legyen az eurózóna, és több munkahelyet tudjunk teremteni. A strukturális reformok nem csak azért fontosak, hogy megvalósítsuk őket, nem öncélúak, hanem azért, mert azt reméljük tőlük, hogy a jövőben jobb lesz tőlük a helyzet, és ugyanakkor a fiskális konszolidációból adódó költségeket is semlegesíthetik, ugyanis nagyon sok országban sajnos most ezt kell ellentételezni. Fontos az továbbá, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, a strukturális reformok folyamatát, az ország specifikus ajánlásoknak megfelelően. A harmadik gondolat pedig az ország specifikus ajánlásokra vonatkozik. Nos, hát nagyon sok kritikát hallhatunk, és azt is láthatjuk, hogy az eurozónában különösképpen nagy munka folyik ezzel kapcsolatban. És egyet is értek a jelentéstevővel abban, hogy nagyon nagy problémáink vannak a az ország specifikus ajánlások megvalósításával. Részben ugye itt tartalmi kérdések miatt adódnak ezek a gondok, másrészt pedig Azért, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a helyzet, és hosszú távon is meg lehessen őket valósítani, arra lenne szükség, hogy időben be lehessen őket fejezni, már pedig ez nincs így, és egyes esetekben ezeket megvalósították, de 40%-ban csak részben voltak képesek megvalósítani a az országspecifikus ajánlásokat. Tehát nem történt meg a megvalósítás abban az ütemben, ahogyan azt terveztük. Pedig ez fontos lenne, és erre mutatott, erre a problémára mutatott rá a jelentéstevő is. Meg kell találni azokat a módszereket, amelyek révén a nemzeti kormányok is a saját módszereiknek megfelelően meg tudják valósítani mindezt. Aztán fontosnak vélem a jelentéstevőnek azt a gondolatát is, hogy hosszú távú befektetésekre van szükség, főként a kutatás, fejlesztés, oktatás, innováció, energiatakarékosság területein, mert ennek mert ez majd meglátszik a jövő mm, gazdasági növekedésén is. Természetesen pont ezek voltak azok a területek, amelyekben korábban nagyobb befektetéseket eszközölt a közszféra, azonban a költségvetési nyomás miatt pont ezek a területek kaptak kevesebb pénzt az elmúlt időszak során, tehát az elmúlt néhány év során és itt sajnos ezekben a kulcsfontosságú szektorokban, ágazatokban csökkent a finanszírozás mértéke, és ennek is köze van természetesen az eurózóna alacsonyabb növekedési rátájához. Aztán fontos, hogy odafigyeljünk a gazdasági kilátásokra az Európai Unión belül, ehhez pedig arra van szükség, hogy az egységes piacot beteljesítsük. Ez megint egy visszatérő régi történet már, amelyről már nagyon sokat beszéltünk, de annyira jelentős, probléma ez, hogy arra lenne szükség, hogy az Európai Bizottság nagyobb nyomást gyakoroljon az egyes tagállamokban, hogy a szerződés betűjét mindenki betartsa, és valóban megvalósuljon a egységes piac, például a pénzügyi szolgáltatások területén, de más területeket is említhetnék. Tőkéhez jutás a cégek számára, KKV-k számára főként és végső sorban a jelentéstevő arra is utal, hogy az esetleges bankunió megvalósításához mire van szükség, fiskális unió, ehhez fiskális stabilizációra van szükség, már pedig ez még csak egy folyamatban lévő történet. A felügyeleti mechanizmuson kívül, amely fontos, a, to, a bankunió más szükséges alapköveit még le kell fektetnünk, vagy ezeknek a beteljesedését várjuk. Van egy kérdésem is a jelentéstevőhöz. A kérdés a következőképpen hangzik. Ezek apró kérdések, de azért hadd említsem őket mégis meg. Ne haragudjon, mondja az elnök. Kevés az időnk. és más napi rendi pontok is vannak, nagyon sokan szeretnének még felszólalni. Van még egy percen, vagy nincs? Van. Jó, tehát akkor az ötös ponttal kapcsolatban az a javaslat fogalmazódott meg bennem, hogy ne tematizáljuk túlságosan ezt a területet, ugyanis szerintem itt a túlzott eladósodást gondolom inkább károsnak, nem az eladósodást, mint olyat a szerződésben foglaltakhoz képest az Európai Parlamentet jobban be kell foglalni a folyamatba, főként az országspecifikus ajánlások megfogalmazásába. Én szerintem ez olvasható ki a szerződésből is. És aztán az eurozóna egységes képviseletével kapcsolatban, elnézést pervans, megengedett, hogy még egy percet beszéljek. Tehát ez fontos, ez fontos, ami számunkra, mert egységesen kell felszólalnunk. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor ez olyan, mint hogyha kocsit kötnénk a lovak elé. Tehát lehetne itt javaslatokat tenni, azzal kapcsolatban, hogy például a klímá, klíma területén hogyan lehetne mm, privát tőkét vonzani, és így tovább. Köszönöm, SND Zájen úr. Köszönöm, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon fontos jelentésről beszélünk, hiszen az európai szemeszter a gazdaságpolitikai és költségvetési harmonizáció elősegítésének hatékony eszköze Köszönöm De backer úrnak az elvégzett munkát, és örömmel tapasztaljuk, hogy a jelentéstevő a 2014 éves pénzügyi növekedési jelentésről szóló jelentésben megfogalmazottakhoz képest pozitív irányú változásokat is találunk a tárgyalt jelentéstervezetben a szocialisták és demokraták frakciójának több kulcsprioritása is megfelelő formában került be a tervezetbe. Csak a példa szintjén kívánom kiemelni az adócsalás és az adó elkerülés elleni küzdelem 24, 24 pontban történő említését, vagy az ifjúsági munkanélküliség elleni harc fontosságának több helyen történő hangsúlyozását. Kiteszem hozzá, hogy az Európán belüli szegénység csökkentés elleni küzdelemnek, valamint a szolidaritás elvének szintén meg kell jelennie a dokumentumban. A jelentés tervezet, tehát én itt pozitív példaként említhetem továbbá az unión belüli szabad mozgás jogának védelmét, a bankunió kiteljesítésének, valamint az EU 2020 stratégiával megfogalmazottok tagállami teljesítésének ösztönzését, valamint a növekedésbarát fiskális konszolidáció fogalmát is. Az elmondottak mellett azonban a frakciónknak mérható problémái is vannak a tervezettel, amelyeket a módosító indítványok útján igyekszünk majd orvosolni. Fontosnak tartjuk például, hogy az Európai Tanács múlt heti ülésének következtetéseiből is átvegyük azokat a gondolatokat, amelyekkel egyetértünk. Csak az egyértelműség kedvéért szeretném például aláhúzni, hogy láthatóan már az Európai Tanács sem ért egyet az első pontban megfogalmazott egyszerű és tételes kijelentéssel, hogy tehát a gazdasági fellendülés az EU-ban folyamatban van a mi álláspontunk szerint valódi kilábalás és valódi fellendülés csak akkor lesz az EU-ban, ha előbb irányváltást tudunk elérni az EU jelen politikáját, illetve gyakorlatát érintően. Nem szeretnék azonban most végleges kijelentéseket tenni, hiszen ahogy februárban, úgy most is kompromisszumkészek vagyunk, egy mindenki számára elfogadható közös nevező megtalálására törekszünk. A korábbiakhoz hasonlóan azt sem tudjuk elfogadni, hogy olyan strukturális reformok szükségességét hangsúlyozza a jelentés, amelyek se nem kiegyensúlyozottak, se nem szociálisan fenntarthatóak. A 13. és 19. pont között megfogalmazott a vállalati társadalmi felelősségvállalást érintő elvárások álláspontunk szerint önmagukban nem hatékonyak, kizárólag akkor, ha a növekedésbarát elvek mentén kerülnek megfogalmazásra. Jó példa azonban, hogy a jelentéstevő a 20. pontban például a növekedésbarát fiskális konszolidációról beszél. Természetszerű, hogy nem támogatunk továbbá olyan vitatott tartalmú megfogalmazásokat sem, amelyek a szociális biztonság, az egészségvédelem vagy a munkaerőpiac stabilitását veszélyeztetnék. Ettéren is egyértelmű kijelentéseket kell megfogalmaznunk. Emellett a természetesen nem kizárólagos jellegű felsorolás mellett azt gondolom, hogy jó kompromisszumokat fogunk tudni kötni, hogy a jelenleginél még jobb jelentés készüljön. Köszönöm a szót, elnök úr. Thank you. Köszönöm szépen. Az ECR eh, e nevében Terhó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő, tisztelt kollégák! Az ECR nagyon nagy érdeklődéssel fogadja a jelentést. És tudjuk, hogy az európai gazdaság kihívásokkal szembesül. Nagyon jó analízis van ebben a jelentésben, azonban más tételekkel meg teljesen más véleményen vagyunk. A tagállamok gazdaságainak központi problémáival tisztában vagyunk. A előadó nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy központi probléma a befektetések hiánya egész Európában. A állami befektetőket nehéz tovább motiválni, éppen ezért, és nincsenek megfelelő források, éppen ezért szükséges a magánbefektetők erősebb jelenléte. Említi még a túladósodást is az előadó. Ez egy központi probléma. Szeretnék utalni, hogy ez a jövő generációk életét illeti. A jövő generációnak kell majd ezt kifizetni, és lehetetlenné teszi a gazdasági növekedést. Az állam által finanszírozott növekedés nem tartós növekedés. Az adózás egyszeresítése és az adócsalás elleni fellépés nagyon pozitív. Éppen ezért nagyon szükséges a tagállamokban a szerkezetváltás. Itt eh, mindenképpen a magánszektor fejlesztését hangsúlyozzuk, hiszen növelni kell a versenyképességet, meg kell könnyíteni a tőkéhez jutást a kis és középvállalatoknak is. Ami viszont nem került hangsúlyásra, az az Európai Monetáris Unióra vonatkozó újítások. Az európai szemeszternek nem kell kötelezőnek lennie, hanem ugyanúgy kelljen hozzá viszonyulni, mint más javaslatokhoz, mint például az OECD javaslataihoz. Ott is tesznek javaslatokat, mégsem kötelező érvényűek. Az európai gazdaságpolitika nem a bizottság kezében van. A gazdaságpolitika egyik leglényegesebb eleme a politikának, és a gazdaságpolitika pedig legyen a nemzeti döntéshozók kezében. A brüsszeli bizottság eh, feladata az, hogy eh, minél több szabad teret engedjen a magánbefektetőknek a szükséges gazdaságpolitikai döntéseket pedig a tagállamoknak kell meghozni. A szükséges döntés lényege pedig a magángazdaság támogatása. Thank you. Köszönöm szépen. A GUE nevében Papadimulis úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakcióm nevében, kollégáim nevében, Marica Matthias nevében is, nincs itt, hogy felszólaljon. Egyetértek a dicsérő szavakkal. Egyetértek a jelentés általános orientációjával, hiszen eh, világossá kell tenni a helyzetet. Ha megnézzük a költségvetési megközelítést, akkor azt látjuk, hogy olyan gazdasági rendszer van, amely új recesszióhoz, új depresszióhoz vezet majd. Ténylegesen fennáll a defláció veszélye is. Nemrég volt egy megbeszélés a politikai spektrum részvevői Nobel-díjasok voltak, és a politikai spektrum minden színét képviselték, és nagyon-nagyon eh, szkeptikusok voltak. Nem eh, gazdaságbarát megközelítésről van szó. Tehát a saját országom nevében is beszélhetek. Látjuk, hogy mit jelent a trojka. Mi tényleg látjuk, hogy eh, a bizottság, az IMF, az Európai Központi Bank mit tesznek. És látjuk az eredményeket látjuk a tetteik eredményét. Most recesszióról beszélünk, 25%-os. Úgy gondolom, hogy a problémák pedig nem túlértékelendőek, amennyiben látjuk, hogy a fiatalok 60%-án állunk munkanélküli. Fentartható adósságot javasolnak, de Igazából az adóságunk a nemzeti GDP-nk 180%-a. Tény, hogy a jelenlegi déleurópai gazdaságpolitika fenntarthatatlan. Így nem jutunk előbbre. Nem lehet, hogy ez az Európai Unió válsága, a válasz a válságra. Hiszen minden csak rosszabb lesz. Igen, igen. Szól a jelentés a fiatalok munkanélküliségéről. Igen. Azt is olvassuk, hogy fel kell lépni az adócsalás ellen, fel kell lépni a szegénység ellen, de nézzük meg a bizottság kohéziós jelentését. A kohéziós jelentésben az van, hogy a válság által sújtott területeken a válság kezdete óta növekedett a szegénység. És a mai napig növekszik. Az adócsalás, adóelkerülés ugyanúgy növekszik. A központi bank elnöke Drági is kritizálta a jelenlegi politikai irányvonalat. Természetesen a saját diplomáciai nyelvezetén, ahogy a bankárok beszélnek. De ő sem festett rózsás képet a helyzetről. Úgy gondolom, hogy nem érthetünk egyet az általános megközelítéssel, hiszen fenyegeti a jövőnket. Olyan véleményeket is hallunk, hogy még nem volt elég megszorítás, további megszorítások kellenek. Úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy hagyjuk a megszorításokat, és térjünk át a növekedési politikára. Éppen ezért nem értek egyet a jelenséggel, és benyújtjuk a módosítóinkat megfelelően. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek nevében Eikönt úrnak ez meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Filipnek a jelentéstervezethez. tervezethez és úgy gondolom, hogy nem mást fogok tenni, mint valahol megtalálni a félútos megoldást a korábbi felszólalások között. Van olyan vonatkozása a jelentésnek, amelyet üdvözlünk, de vannak olyan fontos ügyek, ahol teljesen máshogy nézzük a kérdést. Itt rögtön az jelentés első felvetése ilyen, ahol ön azt állítja, hogy az Európai Unió kilábalása folyamatban van, mintha jó irányban haladnánk, és bontsuk ki a vitorlánkat, és minden rendben lesz. Hát én azzal kezdte, Filip azzal kezdte a felszólását, hogy itt vagyunk megint ebben a mandátumban. Hát pont ezt érzem, hogy már megint azt mondjuk, hogy kilábalunk éppen. Ezt már mondtuk korábban is. A jelentés mintha azt mondaná nekünk, hogy minden rendben van, és kicsit hang, finom hangolni kell a dolgokat, és akkor minden rendben lesz. Úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben alábecsüli azt a válságot, amelyet megtapasztalunk ezt még Drági úr is látja. Úgy gondolom, hogyha megnézzük a jogalkotást, az alapszerződést, nos, ha megnézzük az országokra vonatkozó elemzéseket, úgy gondolom, hogy ez az a pillanat, amikor igazándiból benne vagyunk a válságban, és ilyenkor kellene a legkeményebb eszközöket is felhasználni tehát e tekintetben úgy gondolom, hogy változtatunk kell a szövegen. Ezzel rátérhetünk a következő kérdésre is. E, te említetted, hogy alapvető tárgyalásokra van szükség, vitára van szükség. Úgy gondolom, hogy a politikai e, vonatkozások e tekintetben is túlságosan általánosak az országokra specifikusan meghatározott ajánlások, az országajánlások tekintetében e, világos, ha jelenlegi országspecifikus bizottsági jelentések nagyon világos politikai irányba mutatnak, és úgy gondolom, hogy pontosan ezt kell megbeszélnünk, megvitatnunk, és világosá kell tennünk ennek a, ebben a jelentésben, hogy erről beszélünk. És ebben az értelemben a 15-ös pont például, ahol azt mondjuk, hogy a gazdasági konvergencia alapja, az ország specifikus jelentések, ajánlások megvalósítása, és úgy gondolom, hogy ez attól függ, hogy melyikről beszélünk, hiszen Németország vagy Hollandia esetében vannak olyan javaslatok, amelyek valóban nagyon fontosak ahhoz, hogy a konvergencia megvalósuljon, azonban még nem valósultak meg. Ami a demokratikus elszámoltathatóságot illeti, ez egyértelműen nagyon fontos, hogyha a politikai lehetőségeinket jobban ki akarjuk használni, akkor ehhez nagyobb demokratikus egyeztetési kultúrára van szükség. Örülök annak, hogy felvetetted, ezt a témát, azonban ez egy olyan jelentés, amelyben sokkal konkrétabban kellene fogalmazni azzal kapcsolatban is, hogy ezt hogy tesszük meg. És ezzel rá is térnék a négyes pontra is, a trojka jelentés, amelyet az előző mandátum alatt is elkészítettünk. Úgy gondolom, hogy ez jó támogatást adhat nekünk, azokat az ajánlásokat is be kellene ide építenünk, hogy megmutassuk, hogy a bizottság nem teheti azt, amit eddig tettek, Eh, hogy egyszerűen megköszöni a parlament munkáját, és aztán az egész jelentésünket becsapja az alsó fiókba valami eh, sötét irodában. Eh, az ötödik pont, amit felvetnék az európai szemeszterrel kapcsolatban, hiányzik nekem jó néhány dolog ebből a jelentésből, tervezetből, például a tőkeegység, egységnyi tőke költségekkel kapcsolatban bizonyos konkrét számok hiányoznak, és hát természetesen az zöldektől várni lehet, ha én ezt nem hangsúlyozom, akkor az ENVI szakbizottság úgy is kitér majd erre. És végül említitek az adó megelőző adóelkerülési problémákat. Holland emberként úgy gondolom, hogy ennél sokkal keményebben kellene beszélni, mert hogyha biztost hallották eh, beszélni erről, én megemlíthetem pontosan mondjuk Luxemburgot, Ausztriát és Hollandiát. Nagyon világos, hogy biztos urat nagyon zavarta, hogy ezek eh, a jelentések, ezek a fajta javaslatok is életfontosságúak, ha már országspecifikus ajánlásokról beszélünk. Természetesen, hogyha valahogy aztán elolvassuk az ország specifikus jelenti, ajánlásokat, akkor hirtelen azt látjuk, hogy azért még sincs olyan sok foga azoknak a szövegeknek, tehát egy kicsit van egy ilyen szakadék. Mindenesetre nekem, mint zöld hollannak ez fontos. Elnök, köszönöm szépen. Újabb árnyék jelentéstevő, akinek a nevét nem kaptuk meg. Köszönöm szépen. Nagyon nehéz nem egyetérteni az ön három pillérével. Ön növekedést akar, több munkahelyet. Persze emellett ugye nehéz a pénzügyi válságos időben a pénzügyi stabilitást elérni, mint harmadik cél. Fontos a költségek megfelelő célokra való elköltése, és éppen ezért örülök annak, hogy ezekben a kérdésekben egyet tudunk érteni. Azonban az ön jelentése túlságosan ködös, és nem ö, igazából ö, nem, nem ad igazi javaslatokat a gazdasági növekedésre. A régiók nem igazán vonzóak az Európán kívülről érkező befektetések számára, de elképzelhető, hogy még akár az EU-n belül sem túlságosan vonzó az Európai Unió. Ezen felül ön a gazdasági elemzésben sem túl pontos, ugyanis ön az Európai Unióból érkező közpénzekre alapozza az egészet. De pontosan ez a probléma lényege, ugyanis a makrogazdasági politika egész egyszerűen nem oldotta meg a fiskális válságot, innentől kezdve nagyon nehéz az egész strukturális problémát az Európai Unióban megoldani. A harmadik probléma, amit felvetnék, az az, hogy itt van egy nagyon veszélyes mondat, nem tudom, hogy az emberek észrevették-e. A javaslat az eurozónát egy egységes területként kezeli. Na most ez azt jelenteni, hogy az Európai Unión belül minden az EU kezébe kerül, és a szuverenitását elveszti a tagállamok, a tagállamok elvesztik szuverenitásukat. Ez egy nagyon veszélyes mondat. Elnök, köszönöm. Egy független képviselő, Monu úr kérte a szót. Köszönöm szépen amikor arról beszélnek, hogy az uniós gazdaságpolitikákat össze kell hangolni, akkor tulajdonképpen csak a nemzetállamok szuverenitásának lebontását próbálják álcázni. Az uniós föderalizmus nem tetszik nekünk, nem akarjuk lebontani a tagállamok rendszerét, és a javaslatok sem tetszenek nekünk, Ami a jelentés tartalmát illeti, itt pedig különböző pontokon nem értünk egyet. Persze, mindenki a növekedést és a munkahelyteremtést szeretné, és mindannyian úgy gondoljuk, hogy struktúrális reformokra van szó. De itt miért kell nyitott ajtókat döngetni? A 23-as pont azonban arra mutat rá, hogy a bevándorlás növekedést hordoz magában, gazdasági növekedést. Most mi a kettő köze egymáshoz? Semmi. Franciaországban nagyon nagy a bevándorlás, akkor mi hatalmas gazdasági növekedést kellene, hogy tapasztaljunk, már pedig egyáltalán nem erről van szó. Ráadásul kevesebb, mint 15% a bevándorlóknak dolgozik, legalábbis Franciaországban. Ami pedig a úgynevezett szociális áfát illeti, ennek társadalmi alapot kívánnak teremteni. Nos, hát az eurozónában már amúgy is nagyon nagy a válság. Most, hogyha ezt kifelé is kiterjesztjük, akkor tulajdonképpen a nemzetállamok a lenderek vagy a tartományok szintjére korlátozódnának. Az Európai Unió nem koherens, és nem is ad túl jó tanácsokat, még akár Franciaországban sem, hiszen a múlt évben már ki akarta oktatni Franciaországot, közben az uniós büdzsé sem áll túl jól. Az Európai Uniót túlságosan eladósító javaslatokról van itt szó. Thank you. Köszönöm on the list. Uh, Nyolcan vannak még a listán. Ten, and then I close. Uh, Tíz, és mindenki kettő percet kap, utána lezárom. Illetve már lezárom, és mindenki kettő percet kap. Jó, akkor csináljuk azt is, hogy szavazunk, és utána folytatjuk. Jó, hát akkor most, és utána folytatjuk a vitát. Tehát akkor áttérek a szavazásra. Készíts elő mindenki a szavazókártyáját. a költségvetés módosítással kezdjük. Tehát a költségvetéssel kezdjük. Egy teszt szavazást. Ha mindenki kész, akkor teszteljük. Megkérem a kollégákat. Egyel kevesebb van. Kérem, hogy szavazzanak. Most teszt szavazást. Tehát teszt szavazást. 3, igen. Akkor most lezárom. Bátyja Simonnak nincs kártyája, akkor idejön. Más, akinek nincs itt a kártyája, jó? Akkor zárom a szavazást. Tehát akkor elkezdjük az igazi szavazást. Az első, a költségvetési módosítások, tehát a 6723-assal kezdem, mellette, ellene, elutasítva, tehát a 6715-ös mellett, ellette, szerintem esetleg ellenőrizzük, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, Egy ep több van. Egy ep több van a kelleténél még mindig. Rendben, most rendben van. Zárom a szavazást. Elutasítva. A 6725-ös mellett ellene tartózkodás, tehát a 6722 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 6726-os mellett, ellene elfogadtok, 6706-os mellett, ellene elutasítva, 6713 os mellett, ellene elfogadtuk, 6716-os mellett, ellene úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. 6716-os, megnyitom. Zárom a szavazást, elfogadtuk. A 6727-es mellett ellene elutasítva 6707-es mellett ellene elfogadtuk. 6728-as mellett ellene elutasítva 6704-es mellett ellene elfogadtuk 6700 6729 mellett ellene elutasítva 6709-es mellett ellene elfogadtuk 6700-as mellett ellene elfogadtuk 6701-es mellett ellene elfogadtuk. 6702-es mellett ellene elfogadtuk. Akkor a 6724-es mellett ellene elutasítva tartózkodás van tartózkodás? 6710 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6717-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6718-es mellett, ellene, tartózkodás, elutasítva, 6719 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 6720 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 6721-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 6712-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6711-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, akkor nincs zárószavazás, akkor áttérünk a véleményre, az egyes módosító mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk kettes mellett ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellett ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellett ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellett ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellett ellene, ellene, tartózkodás, akkor szerintem ezt most ellenőrizzük, a hatost. Elfogadtuk, tehát 26-24 ellenében elfogadtuk. A hetes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11 mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 12-es mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 13-as mellett, ellene, tartózkodás. Elutasítva, 14-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 15-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 16-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 17-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 18-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 21-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 22-es mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 23-as mellett, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk, 24-es. Aha, aha, tehát itt részenként szavazunk. Első rész mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellett. Ellene. Azt hiszem elutasítottuk. Tartózkodás. Elutasítottuk. 25-ös mellett. Ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, 27-es mellett, ellene, ellenőrizzük a 27-est, ellenőrizzük, rendben. Elfogadtuk. 28-as mellett. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Akkor most az A kompromisszumos egy szóbelivel. Első rész. Tehát a szóbeli módosítóval együtt szavazunk, igen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 Adopted. Szavazást lezárom, elfogadtuk. 38 mellette ellene tartózkodók elfogadva 39 mellette ellene úgy gondolom, hogy ezt elutasítottuk, igen, 40 mellette ellene ellenőrző géppel a 40-est. Elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 42 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Most pedig eh, a megszavazzuk a módosított szöveget elektronikusan. Igen, a szavazást megnyitom. Egy szavazást lezárhatjuk. 41 mellette 3 tartózkodás 13 eh, nem szavazattal elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig visszatérhetünk a vita lezárlására az európai szemeszterre kapcsolatban. Kettő percet adok eh, minden felszólalónak. tíz felszólaló van. Marias képviselő. Először is. Itt vannak olyan gondolatok, amelyek összefüggenek az intézmény működésével, illetve az európai szemeszter működésével. Itt a programokról van szó, és ezek nagy mértékben vonatkoznak Görögországbra. Most az a gazdasági koordináció alatt mit értenek? Pontosan hogyan lehet a jelentésben foglaltakat értelmezni a nemzeti parlamentek számára, akkor, amikor ráadásul van egy európai kiigazítási program, itt van a trojka is, amely ránk kényszerít dolgokat, és én szerintem ez nem, hogy nem oldja meg az eladósodás problémát, de inkább még tovább mélyíti azt, hiszen a trojka a kiigazítási programokat már amúgy is közelről felügyeli. Nagyon sokat csökkent a GDP-nk, és az égbe mutat a mm, munkanélküliek száma semmiféle értelme nem volt az egész trojka akciónak, és a görög parlamentnek gyakorlatilag, illetve a minisztereknek is nincsen kompetenciája, báb emberekké váltak, mindent a trojka dönt el, és Görögország ezáltal nem csökkentheti tovább a gázolajárát. Például tavaly nagyon hideg volt Görögországban, és nagyon drága volt a, a fűtőolaj, a gázolaj, úgyhogy a trojka az azt tesz, amit akar, senki, őt nem érdekli az, hogy egy országban milyen helyzet van, és hogyha a gazdaságpolitika összehangolásáról beszélünk, nos hát azt a tapasztalatomból mondhatom, hogy ez nem vonatkozott Görögországra. Köszönöm szépen. Brief. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nincsen hangom, de a következőket mondanám. A zöldekkel értek egyet. Tudom, hogy ez most veszélyes vizekre eveztem, de azért úgy gondolom, hogy a zöldek sok jó dolgot javasoltak itt, például, hogy az egyes bekezdést nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ne legyünk túl optimisták, figyeljünk erre a problémára oda és ezen kívül még gratulálnék a jelentéstevőnek, de Bakker úrnak, főként a kulcsfontosságú bekezdésekre, a 17-esre gondolok, amely a, a az ország specifikus ajánlásokra vonatkozik. Ugyanis a korábbi felszólalóval szemben én úgy gondolom, hogy a CSR az egyetlen olyan vagy egyike azon kevés eszközöknek, amely valamit tesz a strukturális reformok érdekében, tehát valamit tennünk kell ezen az úton. Nem arról van szó, hogy az ajánlásokat azért akarjuk követni, mert minél több szabályt szeretnénk, és szabályfétisisták lennénk. Nem erről van szó, arról van szó, hogy a versenyképességünket javítani kell a strukturális reformokon kívül, vagy ezeken keresztül. Ugyanis különben jövőre már nem lesz semmi értelme a vitáinknak, hogyha a strukturális reformokat nem hajtjuk végre. Egyébként pedig támogatom a jelentéstevőt, de a 24-es ponttal kapcsolatban a következőket mondanám. Itt a jelentéstevő az, amellett kardoskodik, hogy a tagállamok egyszerűsítsék adórendszereiket, ezt természetesen támogatom, fontos az is, hogy a munkahoz kötött adóterheket csökkentsék, de amit a fogyasztásra vonatkozó adókról ír, mire gondol pontosan itt az áfára gondol, vagy, vagy mire, hiszen már így is igen, igen, igen magas ez az arány. Tehát nem tudom, hogy ez mit jelent, egy kicsit aggaszt ez a megfogalmazás, ezzel kapcsolatban szeretnék több információt. Zephyros Xanadzopoulos következik. Köszönöm szépen. Ez egy olyan gondolat, amely már a plenárison is felmerült, ugyanis a függetlenek nem képeznek frakciót, és azért jogfosztottként élnek itt a parlamentnek, de azért attól még hadd beszéljek az ő nevükben. Szerintem jó lenne, hogyha lenne ezzel kapcsolatban egy bevet rendszerünk. A görög párt, amelynek tagja vagyok, nem támogatja ennek a jelentésnek a lényegét, de azért egy konkrétumot hadd említsek meg. Noha, Egyelőre még a kapitalista válságból nem lábaltunk ki. Mondjuk azt, hogy még ha véletlenül sikerül is kilábalni a recesszióból, akkor is nagyon nagyok lesznek az egyensúlytalanságok, egyes országoknak, van sokkal jobb lesz a helyzet, mint máshol, és szerintem ez azt a politikát minősíti, amely eleve egyes országokat halára akar ítélni. lesznek persze ö, rugalmasságok, lehet, hogy lesz ilyen, de az biztos, hogy nagyon kevés lesz, vagy nagyon kismértékű lesz. Ugyanarról a politikáról lesz szó, később is, csak lehet, hogy egész picit módosítják, vagy csinosítják. Ez a probléma ezzel a jelentéssel. Nincs itt semmi változás. Arról beszél ugyanis, hogy folytassuk csak a reformokat a munkaerőpiacon, és majd onnan érkezik a megoldás a problémára, de hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a dolgozó férfiak és nők számára katasztrofális lesz, mert még keményebb fiskális fegyelem és még keményebb megszorító intézkedések látnak majd napvilágot. És a társadalom töredezetté válik majd, ebből hatalmas társadalmi konfliktusok adódnak majd, és azt hiszem, hogy nem ezt a fajta fejlődést szeretnénk az EU-n belül látni, ugyanis további szegénységhez vezet majd, és további munkanélküliséghez, és az egész közösséget még kevésbé egyenlő alapokra helyezi majd. Úr, először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek nagyon jónak találom a szerkezetét ennek a jelentésnek mindössze három észrevételem lenne a jelentéshez. az első a belső piaci pillér megerőstése az európai szemeszteren belül. E, hangsúlyozni szeretném hogy szükség van az egységes piac világosabb és szigorúbb iránytására ugyanakkor azt is kell látni hogy a szabályozóink sokszor bonyolultak ezért a helyes végrehajtást szeretném hangsúlyozni a jelentésben is. a második téma a kkv knak juttatott finanszrozási lehetőség ezt a jelentéstevő is emltette valóban nem tért vissza a kvánatos szintre éppen ezért jó lenne hangsúlyozni hogy újszerű vagy alternatv eszközöknek a bevonását is Eh, meg tudnánk emlteni a jelentésben. a harmadik az országspecifikus ajánlás. egyetértek mindazokkal akik ezt a témát felvetették valóban sokszor és sok kritika érte és valljuk be némely kritika eh, alapvetően megalapozott volt ami érkezett az ajánlásokkal kapcsolatban. hangsúlyozni eh, szeretném hogy sokkal mélyebb tartalmi együttműködés szükséges ezen a területen a nemzeti kormányokkal és az európai parlamenttel is és akkor valóban ez az országspecifikus ajánlás be fogja tölteni azt a célját aminek érdekében ezt eh, létrehoztuk. alapvetően támogatom ezeket viszont szeretném látni a jelentésen belül ezeket a javaslatokat. köszönöm elnök úr! Thank you. Néna Jill. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés tervezet megfelelő diagnózist állít fel. Rámutat az eurozóna problémáira, gyengeségeire. Látjuk az eladósodás mennyire veszélyezteti a versenyképességet. Ezek nem új észrevételek. Tudjuk, hogy gyorsan lépni kell, hiszen a gazdasági növekedés az eurozónában még nagyon törékeny. Azt is el kell ismernünk, hogy itt nem minden intézkedés működik, például a megszorítások nem igazán működnek. És Mário Draghi is elismerte, hogy enyhíteni kell a megszorításokon. Egyetértek az előadóval, a tagállamok igazából nem veszik komolyan az ország specifikus jelentéseket. Többet kell tenni ebben a tekintetben. De azt is hangsúlyoznunk kell, hogy néha a tagállamok különféle egymásról eltérő területeiket kell, hogy megreformálják. A tagállamoknak több kitekintést, mozgásteret kellene adni ebben a tekintetben, hiszen más és más területe lehetnek a problémák. A regionális dimenzió például nagyon érdekes lehet a jövőben, hogyha megvizsgálhatnánk régió specifikusan a problémákat. Az Európai Bizottságnak eh, ki kellene dolgoznia egy 300 milliárdos pénzügyi tervet Junckernek. Ezt pedig eh, nagyon gyorsan láthatóvá kellene tenni, hogy az európai polgárok bizalmát visszanyerjük. Hiszen a déleurópaiak, főleg a spanyolok, portugálok, görögök és Olaszországról is beszélhetünk, sorsa nagyon kemény. Ha látjuk, hogy mekkora a munkanélküliség, ha látjuk, hogyan vészilik át ezeket a napokat. Tehát valahogy vissza kell fogni a megszorításokat az új bizottságnak jó lenne, ha eszébe jutna néhány új elképzelés. Valami más kellene csinálni, és nem ugyan azokat a régi recepteket, amelyek nem működnek. Nagyon fontos, hogy az eurozóna ugyanabban a ligában focizzon, mint ahol néhány versenytársunk. Köszönöm. Pervans Beresz. Köszönöm szépen. Philip de Bakker jelentésével kapcsolatban a következőket mondanám. Itt két-három olyan gondolat van, amit említése méltónak gondolok. Az európai szemeszter, hogy is áll most? Nos, ezt most az Európai Parlament elemzi. Nézzük meg azt, hogy 2014-re a prioritásokat hogyan valósítjuk meg. Ezzel kapcsolatban jó lenne azt is látni, hogy az európai szemeszter hogyan valósul meg, és vizsgáljuk meg azt is, hogy mire lenne szükség, és ez, ezt ilyen kontextusban gondoljuk végig. Engem egyébként nagyon meglep a kollégák véleménye, módosításokat terjesztettek be egyes kollégák, most hát vizsgáljuk meg ezeket. Nekem úgy tűnik, hogy ezt a jelentést nem lehet úgy megírni, hogy egyetlen egy szó sem esik az Európai Unió jelenlegi gazdasági állapotáról, és itt nem azért mondom ezt, mert az eurozóna rosszabbul áll, vagy nem. Nem is tudjuk, hogy hogy néz ki pontosan a helyzet. Nos, hát azt hiszem, hogy a makrogazdasági kihívásokat alulértékeltük, a globális helyzetet is alulértékeltük, és erről nem esik szó ebben a jelentésben. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy az beli országok gyengesége csak azért van úgy, mert minden egyes tagállam az eurozónán belül rosszul teszi a saját ö, dolgát. Nem arról van szó, hogy rossz gazdaságpolitikát folytatnak ezek az országok, ez azért leegyszerűsíteni a helyzetet. Ez részben ideológiai alapokon is állna ez az állítás, de itt azért próbáljunk meg komolyan gondolkodni, komoly emberek vagyunk, és gondoljuk végig, hogy pontosan mi történt és mit lehet tenni. Nem a szocialisták mondják ezt egyedül, mások is elmondták már ezt azt hiszem, hogy itt egy alternatív megoldásra van szükség, és egy alternatív vízióra is. És az, amit már elmondtunk korábban, az be is következett. És a legutóbbi adatok alapján egyértelmű, hogy nagyon magas a munkanélküliség, az infláció nagyon alacsony, az is fenntarthatatlan, és a gazdasági növekedés sem következett be olyan formában, ahogy azt mi szerettük volna. Jean-Claude Juncker is elmondta, hogy befektetési tervre van szükség, és Mário Draghi is elmondta ugyanezt. Tehát kérem, hogy ezt olvassák el, az ő beszédeit, mert amennyiben én tudom, ők egyáltalán nem szocialista gondolkodású kollégák, mégis azt mondják, hogy meg, valamit tenni kell, hogy a defláció ne következzen be, és ez csak a befektetések ösztönzésén keresztül lehet megtenni. Tehát szerintem ez nem komoly ez a vita, hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek mert eh, valóban hibátlan jelentést készített, eh, amely kifejezetten kiegyensúlyozott. Szerencsém volt, hogy a Debaker úrral együtt dolgozhattam a korábbi jelentésén, mint árnyékrendestevő, és úgy gondolom, hogy most is eh, kellő hangsúlyt fektetett a KKV-kre, mint a foglalkoztatás a gazdasági kilábalás egyik motorjára megemlítve a szükségletének megfelelő finanszírozás és a helyzetének megfelelő finanszírozást, amely nem azonos az elhelyezkedésük szerinti finanszírozással. Tehát úgy gondolom, hogy a mind a gazdasági, mind a politikai vonalkozások tekintetében lehet még finomítani a dolgokat, figyelembe véve Juncker úr javaslatait. Ezért Összességében csak azt szeretném mondani, hogy Debaker urat támogatom, és rendelkezésére állok, hogy ha esetleg számít rám, hogy erősítsük meg a jelentését. Köszönöm, Ryan Hayes képviselő. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Debaker úrnak a jelentéséhez. Úgy gondolom, hogy jól kimért, jól kicentizett, arányosan elkészített jelentés. Mégis szeretnék néhány felvetést megemlíteni. Úgy gondolom, hogy az egyik mércéje a gazdaság egészségének a GDP növekedése és a foglalkoztatás mértéke. Úgy gondolom, hogy az eurozóna mind a kettőben meglehetősen hátul cammog helyenként duplája az eurozónában például a munkanélküliség, mint az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban, a GDP növekedése pedig kevesebb, mint fele az USA-hoz, az Egyesült Királyság. Tehát ebben az összehasonlításban úgy gondolom, hogy fontos néhány dolog fontos, hogy az országokat felelősségre vonjuk e, a tekintetben, hogy végig mit végeztek e, el az ország specifikus javaslatokból. Schäuble miniszter úr nemrég említette egy felszólalásában, és ezt meg kell fontolnunk, hogy e, át kellene gondolnunk, hogy az Európai Unió költségvetését, a több éves pénzügyi keretet nem arra kellene felhasználnunk, hogy segítsünk az országoknak, azoknak az országoknak, amelyek eh, esetében ugye az ország specifikus ajánlásokat eh, eh, meghatároztuk. Ez ugye nem egy egyszerű dolog, de ha megnézzük, hogy milyen hatékonyságot szeretnénk elérni, akkor tényleg át kéne gondolnunk, hogy a költségvetésnek nem lenne az elég a felhasználása, hogy, ez, hogy ha segítenénk ezeknek az országoknak, hogy megfeleljenek az ország specifikus ajánlásoknak. Érdekes, hogy azok az országok, amelyek a legnagyobb sokkot e saját országomat is ideértve, eh, ezeknek a legnagyobb eh, a GDP növekedése e pillanatban. Alapvető fontosságú, hogy az egész eurozónában megvalósuljanak a megfelelő reformok, a közszféra reformja, és ezeket a az eredményeket, aztán átültessük a többi országra is a saját bevonásukkal, az ő bevonásukkal. Ugye említettük, hogy a magánszférának, a magánszektornak mennyire nagy szerepe lehet a reformokban, a fejlesztésben az Európai Unióban. Ők azonban azt szeretnék ehhez látni, hogy kiszámítható legyen a gazdasági környezet, és ez még nem történt meg. Elnök, köszönöm szépen az utolsó felszólaló Patrika Free, és utána megadjuk a jelentéstevének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Azt látjuk itt az Európai Unióban, különösen az eurozóna gazdaságaiban, hogy bizony az euró bevezetésével kapcsolatos figyelmeztetéseink igaznak bizonyultak. És most különösen nagy hatása volt rám a 21-es bekezdés, amely szinte szórakoztató, bátorítjuk a tagállamokat, hogy győzzék le a belső politikai ellentéteket, az egészségügy reformja terén, stb. stb. Hát pont erről van szó, demokráciáról van szó, Természetes, hogy eh, a jelenlegi eh, rendszerek eh, próbálkoznak ezzel, de mindenkinek választásokat kell nyerni a saját országában, nekünk pedig semmiféle önöknek, illetve nekünk semmiféle lehetőségünk nincs arra, hogy az Európai Uniós szinten koherensé tegyük a gazdaságpolitikát. Itt van persze a morális kockázat is azok az országok, amelyeket úgy tekintünk, hogy nem viselkedtek megfelelően azok megfizetetnek az árát. Hát nyilvánvaló, hogy mire van szükség, döntésre van szükség az a kapcsolatban, hogy az Európai Uniós szintű politikai eszközöket EU-s szinten vagy tagállami szinten alkalmazzuk. Nyilván az Európai Uniós szintű társadalmi szolidaritás nem működik. Az egyetlen demokratikusan fenntartható irány előre, nem más, mint hogy visszatérünk a nemzeti szintre. És az is egyértelmű, hogy az eurozóna sok országában, különösen a déli perifériákon hosszú <clears throat> termelékenységi problémákkal terhelt történet áll a hátuk mögött a Németországgal való kapcsolatokban. Itt ezeknek az országoknak szépen lassan képesnek kell lenniük arra, hogy leértékeljék saját valutájukat a német valutával szemben Eh, és saját maguk eh, gazdasági tevékenységi szintjét megvédjék. Kevesen említették például az egyes bekezdést. Pontosabban néhányan megemlítették az egyest, eh, úgy gondolom, hogy még a szerző is maga is megváltoztatná ezt. Nincs kilábalás, és nem is kilábalás addig, amíg az eurót magát meg nem szüntetjük. Now, okay. Köszönöm szépen. Akkor most visszaadom az előadónak a szót. Köszönöm, elnök úr. Minden esetre szeretném elmondani, hogy tudós vagyok, és azt mondhatom, hogy az optimizmus erkölcsi kötelesség. Remélem, hogy ez a jelentésemben is kiolvasható volt. Számos kolléga nincs egyetértésben a jelentésemmel. Tehát, hogyha még további részletekre van szó, akkor természetesen kész vagyok további részletek is adni. De itt nem csinálhatunk karácsonyfát, tehát, hogy mindenki megkapja azt, amit kért. A legtöbb megjegyzés pozitív volt. Szeretnék néhány dologra kitérni, röviden, de szerintem Később újra nyitjuk a vitát a szakbizottságunkban, amikor a kompromisszumokról tárgyalunk. Alapvetőbb kérdés az, hogy a szerkezeti reforma és az a vita, hogy túl sok, túl kevés a megszorítás, túl sok, túl kevés a konszolidáció, túl sokat kérünk az országoktól, amikor reformokra kérjük őket a munkaerőpiacon, és így tovább. Tehát hogyha meghallgatjuk drági beszédeit, nem most, nem csak a mostanit, hanem a korábbiakat is, akkor eléggé egyértelmű a következtetésem. Tehát két dolog nem oldja meg ezt a problémát, és nem menti meg az eurozónát. Tehát nem tudunk kiköltekezni a válságból, és nem tudunk pénznyomtatással kikerülni. Ez drági üzenete. Ez egy világos üzenet a politikusoknak, kormányzatoknak, államfőknek. Tehát kezdjék el a szerkezeti reformokat, hogy nyíltabb, versenyképesebb, kereskedelmibb legyen az Európai Unió. Ez az ő politikai felelősségük. Mindenki ebben a parlamenten látja, hogy milyen terheket rovunk a jövő generációkra. ez egy központi üzenet. természetesen arról is szó lesz, amit például a zöldek említettek, tehát a jelentés már júliusban sikerült bemutatni, és most sikerült lefordítani a különféle nyelvekre. Itt a trojka jelentésének bizonyos elemei is benne vannak, ezeket természetesen megszíveljük, de nagyon sok jelentés van még, amit szintén megszívelünk. Amikor ezt a jelentést összeállítjuk, akkor természetesen figyelembe veszük a korábbiakat is. Nagyon sok megjegyzést hallottam. Várom a vitát, most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni. Szerintem eléggé világosan kifejeztem magamat. Nagyon sokan támogatják, nagyon sok frakció részéről a jelentést. Nagyon sok elképzelést, módosítót elfogadunk, és biztos vagyunk benne, hogy jó kompromisszum születik a végén. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. A módosítók határideje szeptember 8-a éjfél. Megpróbálunk ezzel is kijönni. Megpróbáljuk éjfélig ma, ma, maximumig kinyújtani, hiszen fordítási problémáink vannak. A 22-23, szeptember 22-23-a, október 7-én szavazunk itt, és a kettes októberi plenárison szavazunk. Holnap 9-kor találkozunk Disselborn úrral, az Euró csoport vezetőjével. Köszönöm.